Sorry about this. Kedves kollégák, elnézést a késésért, de hát próbáltunk sakkozni azzal, hogy ki hol melyik szakbizottságban szavaz. A napi rendet kell elfogadnunk, van egy apró kis módosítás még hozzá. A jezidik témájában, bocsánat, mindjárt mondom, hogy a 14-es Napi rendi pont az iraki jészidik eh, témáját elhalasztjuk. Holnap délután kerülne ez, vagy holnap kerülne ez sorra, de el kell, hogy halasztanunk, mert a meghívott előadó nem kapott vízumot. Úgyhogy reméljük, hogy majd egy másik alkalommal fogjuk ezt eh, eh, megejteni, hogy holnap délután valószínűleg korábban ér véget a szakbizottság ülésünk. Nem tudom, hogy így el tudjuk-e fogadni az így megváltoztatott napi rendet. Van egy-két bejelenteni valom rögtön az elején. Az első, hogy március 8-a a Nemzetközi Nap, azt hiszem, hogy ezt mindenki tudja, az ezévi kampány témája a Balance for Better hangzatos címet viseli, ami alapvetően nemi e, e, egyensúly javítását célozza. Nemzetközi nőnap, tehát március 8-a ez a téma. Második bejelenteni valom. A Brexitről sajnos módon beszélnünk kell, ez engem különösen elszomorít. Preda úr most kérdezte tőlem, hogy mi folyik Brexit ügyben. az alsóházban egy órával ezelőtt jelentette be a, a miniszterelnök asszony, hogy március közepén lesz a legfontosabb szavazás. Itt van egy hónappal állunk a esetleges Brexit előtt, és mindig nem tudjuk, hogy mi lesz. bár a brit parlamentben nem világosak a dolgok, de itt az Európai Parlament a ratifikációt előkészíti, hiszen a kilépési megállapodáshoz nekünk is jó hagyásunkat kell adni. Az AFKOZ Alkotmányi Bizottság ajánlásokat készít, ez lesz a munkánk, ez képezi majd a munkánk alapját. Igennel vagy nemmel lehet majd szavazni. Ez változhat ez a helyzet, de egyelőre ez igen nem szavazás lesz. Az AFKO elmondta, hogy az AFKO elnökéhez intézhetünk bármiféle megjegyzést, vagy levelet a Brexit kapcsán. A legtöbb szakbizottság úgy nőtött, hogy nem készít ilyet a jóváhagyási eljárás értelmében érdemi, formális változtatásokat nem eszközölhetünk. Éppen mi azt javasoljuk, hogy ezért nincs értelme, hogy bármiféle levelet küldjön a szakbizottságunk, hogy ez mégis változik, akkor mondanom sem kell, hogy erről majd beszélni is fogunk. Tehát ennyit szerettem volna elmondani a Brexit-tel kapcsolatos formalitások ügyében. Nem tudom, hogy ez mindenkinek elfogadható. Ez négyes napi rendi pont október 8-9-i novemberi kétülésünk, decemberi ülésünk jegyzőkönyvének elfogadásával kapcsolatban, hogyha senkinek nincs megjegyzés, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük ötös napi rendi pont, az Európai Bizottság bejelenteni valója, nem tudom, van-e valami bejelenteni valójuk. Igen, Carsten Sörensen. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden annyit beszámolóként, hogy nyilván önök is tudják, de azért felhívom a figyelmüket arra a tényre, hogy az Európai Fejlesztés politikai napok június 18-19-én kerülnek megrendezésre a túr és Taxis területén, ahogy az már megszokott meglepő módon, illetve nem meglepő módon az óriási különbségekről és az esélyegyenlőség hiányáról fogunk beszélni. Mindig, mint mindig most is mindennyiukat szívesen látjuk vendégül az eseményeken. Tényleg csak ízelítőképpen a tavaly esemény kapcsán több mint 8000 résztvevő volt 400 országból, 1200 szervezet képviseletében. Ez egy a fejlesztéspolitika egyik zászlós, jó eseménye az év során. Hivatalos meghívót is küldünk majd természetesen, erről mondana, ezt mondanom sem kell Eko-tól. semmi. Jó, rendben. Akkor elmondom, június 18-a a választások után lesz, ahol még a régi képviselők, akik formálisan július 1-ig továbbra is megtartják képviselői mandátumokat, részt vehetnek. De hát szervezni semmit sem tudunk, ezt nagyon nehéz lenne, mivel formális üléseink nincsenek, úgyhogy a titkárságon keresztül tudnak velünk kommunikálni az képviselők irányába ez ugye egy ilyen furcsa időszak a választások, illetve a konstitutív ülés között júniusban. A hatos ponttal folytatjuk, ami nagyon fontos kérdés, a banán kísérő intézkedések kulcsfontosságú témájával, Daniel Evina Abé-val, Kamerun nagykövetével, aki az AKC banánügyi munkabizottságának is az elnöke. Üdvözlöm a szakbizottságban. Üdvözlöm itt közöttünk. Beszéltünk már banánügyekről itt korábban, banánkísérő intézkedésekről, akik jártak Abidjanban az EU-Afrika csúcson, ott szerveztek egy kirándulást, ami egyébként kiváló volt, ahol láthattuk, hogy Abidjan külvárosában hogyan folyik a banán termesztés, és tudjuk, hogy az LKC országok közül többen is mennyire fontos a banánágazat. Évente másfél millió tonna banánt termelnek, ami óriási értéket képvisel. Ennek eh, a jelentős része az eh, eh, Európai Unióba irányul. 2010-ben fogadta az Európai Bizottság azon banán kísérő intézkedéseket, amelyeknek a célja az volt, hogy a banán ágazatot segítsék a banán piac miután megváltozott a WTO döntés értelmében a banán tarifákon, vámtarifákon változtatni kellett. Ezért a banán kísérő intézkedések, úgynevezett a BAM, a 2009-es Genfi megállapodás részét képezte 15 évnyi vitás ügy lezárása után. Ami ebből nekünk igazából fontos, nagykövet úr, az az, hogy tudjuk, hogy a BAM segítette, vagy sem, és ha igen, akkor az AKC országok közül segítette azt a tíz exportáló országot, ahol ezek meg, ahol meghatározó a banán ágazat. Önök szerint a jövőben is kell-e a banán termelő országokat támogatni? EU framework for... Persze van egy új uniós keretünk, amelyre 2021-es bevezetéssel számíthatunk. Az elkövetkező hetekben tárgyaljuk ezt itt az Európai Parlamentben. Kollégák, ma beszélhetünk arról, hogy hogy állnak a banán kísérő intézkedések, illetve az érintett országok Belize, Cameron, Elefántcsontpart, Dominika, Dominikai Köztársaság, Gána, Jamaika, Szent Lucia, Szent Vincent, Grenadine és Surinam. Ezek mind-mind nagyon fontos banánexportörök. Én parton már láttam, Szent Lucián, Dominikán, Szent Vincenten évek során mindenhol láttam ezt saját szememmel. Tudom, hogy hány gazda függ is ettől a világ számos sarkában. Nagykövet úr, most pedig várjuk az ön beszámolóját. Köszönöm. Merci, euh, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülünk annak, uh, hogy uh, uh, bemutathattuk ezt a jelentést, és ma a banáról van szó. Szeretnék néhány aspektusra kizérni, azért, hogy jó vitát folytassunk. A banánágazat a munkahelyteremtésben, illetve a gazdaság teremtésében nagyon fontos szerepet játszik. 15 millió dolgoznak ebben az ágazatban. Nagyon fontos a vizibilitás, a fenntarthatóság, és ennek számos hatása érzékelhető. 2010-ben az Európai Unió kísérő intézkedéseket fogadott el, az úgynevezett MAB intézkedéseket, a 10 AKC ország, amelyek banánexportőrök számára, és ez a diversifikáció erősítésére szolgált. Az AKC továbbra is aggódik a versenyképesség miatt, hiszen egyre eh, gyorsabb eh, ütemben fejlődik ez az ágalat, és 190 eh, millió eurónyit tett ki az összexport. Az Európai Unió Kolumbia, Kvatával kötött megállapodásokat, illetve Latin Amerika, illetve meg 1,9 milliárd euró vámot sikerült megtakarítani, és ez ahhoz vezetett, hogy a latin-amerikai országokból növekedett az export a bruttó árak drasztikus módon csökkentek 50-20 százalékkal, és ez természetesen az AKC országokat negatívan érintette. A más marzsok nagyon érzékenyen reagálnak erre a fluktuációra. Nincsen elég kísérő intézkedés, a közép-amerikai és latin-amerikai országok továbbra is exportálnak az európai eh, piacra, és eh, ez exponenciális mértékben nő. 69-ről 75 százalékra, tehát 10 százalékos volt ez a növekedés. Ugyanebben az időszakban az AKP országok eh, termelése csökkent, mégpedig körülbelül 3 százalékkal. Nicaragua, eh, Perúból és Guatemalából az import eh, jelentős növekedés éltek meg. Ami a felső határokat illeti az országok esetében, ennek negatív ára, eh, hatása volt a banán árára. Az ákácsi országok aggódnak az import miatt Latin Amerikából hiszen ez egy olyan szintet ért el, amely leszorította a piacra az AKC banánunkat. 2019-ben fog lejárni ez a szabályozás, viszont ez a mechanizmus nem tette lehetővé azt, hogy ezt a többletet az európai piac felvegye. És reméljük, hogy ez, ezt a rendszert átgondolják majd, és ami a többletek értékelését illeti, amennyiben ezt a felső határt átlépik, fontos, hogy a szabályokat is ennek megfelelően alakítsák ki. Mindez az Ákácsi országok banánágazata számára jelentős fenyegetettség. Éppen ezért egy további támogatást kell nyújtani 2019 után is. Szívesen válaszolok majd kérdéseikre. szükség van ezekre a kísérő intézkedésekre, és fontos, hogy a nemzetközi piacon a banánágazat megállja a helyét. Fontos a modell fenntarthatóságának a megőrzése. Következőt szeretném még hangsúlyozni. A kísérő intézkedések által támogatás hatékony volt. Nagyon fontos a versenyképesség növelése, mint említettem az ágazat esetében, a jobb gazdálkodás, a diversifikáció a mezőgazdasági üzemek esetében, az átalakulás, illetve a belső piac kielégítése. Nagyon fontos a költségek csökkentése, megfelelő intézkedésekkel, különböző hitelek biztosítása a gazdák számára, betegségek leküzdése, illetve a az éghajlati változás kockázatainak csökkentése. Örömmel látjuk azt, hogy a 2018-ai eh, márciusi levélben a kereskedelmi biztos ígéretet tette arra, hogy a banánágazat esetében folytatják ezeket az intézkedéseket meglévő eh, együttműködés eszközeneinek segítségével, illetve a magán eh, szektor bekapcsolódásával. Léteznek kezdeményezések arra nézve, hogy támogassák ezt az ágazatot. Az afrikai országok követték a kereskedelmi biztos kérését, illetve kidolgoztak egy stratégiát az ágazat számára. Meghívták a Karib-tengeri térség kollégáit is erre a találkozóra. A kezdeményezés ahhoz vezetett, hogy kiadásra került eh, egy fehér könyv a banántermelésről Afrikából. Ez egy semleges eh, adatbank a döntéshozók számára, illetve nagyon fontos egy stratégiai terv kialakítása, amelyben nem arról van csak szó, hogy nagyon fontos a versenyképességbeli hiányosságokat eh, kiküszöbölni, nagyon fontos egy integrált gazdasági, szociális modellre támaszkodni Afrikában. Amennyiben szeretnék, szívesen juttatunk el további információkat, ami a stratégiai terv megoldási kísérleteit illeti. Az öt éves találkozó kapcsán, amelyre Kitóban került sor, Ekvádor, eh, Peru eh, úgy döntöttek, hogy eh, előmozdítják azt a folyamatot, amely 2009-ben indult. Ez a javaslat a banán árak további kiigazítását hozta magával. Szívesen dolgozunk önökkel együtt, az Európai Unióval együtt, annak érdekében, hogy e, ezeknek a kihívásoknak eleget tudjunk enni, illetve fontos a fenntartható modellek e, erősítése. Nagyon fontos a banánkísérő intézkedések e, meghosszabbítása. Nagyon fontos, hogy az Európai Unióval együtt szeretnénk definiálni az ákácsi banánágazatét, illetve az Önök Szakbizottsága segítségével szeretnénk azért küzdeni, hogy ez az elkötelezettség, amely garantálja az árakat, és 15 euró per tonna. Meg vagyunk győződve arról, hogy az önök támogatásának köszönhetően megfelelő kereskedelmi modellt tudunk kialakítani, illetve az egyenlőtlenségeket csökkenteni. Miért meghallgatom a kérdéseket, de szeretném a következőt pontosítani. Amikor 2009-ben az intézkedés elindult, az LKC országok továbbra is profitáltak a kísérő intézkedésekből. Három év volt azonban a lemaradás, ezt soha nem sikerült behozni. Igazából nem voltak meg a megfelelő intézkedések, és a munkacsoport segítségével nem tudtuk folytatni ezeket az intézkedéseket a költségvetési megszorítások miatt. Néhányan gondolhatják, hogy a pohár egyik fele üres, a másik tele van, a forrár félig tele van, félig üres, de nagyon fontos először értékelni azt, ami történt. A, termelők egyik képviselője velem van, illetve az LKC titkársága is elkísért az ülésre. Köszönöm. Thank you, very much, Mr. Ambassador. Yes, we, we, went... Köszönjük szépen, nagykövet úr! Amikor találkoztunk, amikor Abidjanban jártunk, és a banán termelő cégeket nagyon sikeres látogatást szerveztek az Afri Banán segítségével, akkor azért ez nagyon nagy élmény volt, hiszen hogyha a saját szemünkkel láthatunk valamit, akkor egész másképp értjük ezt meg. És akkor talán most nem is a normál rendben kellene eljárnunk, hanem most talán előbb a bizottságnak adnám meg a szót, hiszen a nagykövet úr felvetett néhány kérdést, és hát hallhattuk azt, hogy hogy Latin Amerikában egyre inkább növekszik az import mértéke, valószínűleg a, a kereskedelmi megállapodások például Perúval azok, amelyek a hátterében állhatnak ennek, és hát tudom, hogy a bizottság tavaly közleményt adott ki a, a banánokkal kapcsolatos közös vámtarifa rendszerre, az AKC felé irányult ez, és hát érdekelne bennünket, hogy hogyan tud a, ezzel hozzájárul az afrikai partnerek kívánságának, hogy munkahelyteremtésben, növekedés biztosításában segítsük őket. Tehát a banániparban a termelők számára érdekes lenne, hogy milyen terveink vannak, vagy milyen eszközöket tudjuk támogatjuk ezt. Azt hiszem, hogy a DEFCO főigazgatóság az és az e ügyben, de Könő úr, aztán a kereskedelmi főigazgatóság is képviseltet magát. Igen, akkor nem tudom, ki szeretné előbb megkapni a szót, tessék, önöké szó. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy elsőként kapom meg a szót. Nagyon világosan reagálunk akkor a két kérdésére, ami a nagykövet úr prezentációba következik, amely prezentáció tökéletesen összefoglalja az aggodalmainkat, közös kérdéseinket. Hiszen célunk, hogy támogassuk ennek az ágazatnak a versenyképességét és diversifikációját az érintett átkácsi országokban. Ehhez azonban figyelembe kell venni a magán ágazat szerepét is. A az éghajlatváltozás hatásainak enyhítését, illetve az ahhoz való igazodást is sem hagyhatjuk figyelmetlen, figyelmen kívül. A különböző országokkal kötött megállapodásunk, együttműködéseink, megállapodásaink alapján a következőt kell mondanunk. nincs napirenden BAM, vagy a BAM program kettes fázisának vezetése egyelőre. De tudja nagykövet úr is, hogy vagy egy második fázisról beszélhetünk, vagy alternatív segítségnyújtásról. Tehát egyértelműen azt kell mondanunk, hogy nyitottak vagyunk arra, hogy az érintett országokat támogassuk. Ebben a kontextusban különböző modalitások, módszerek állnak rendelkezésünkre arra, hogy ezt az ágazatot, illetve az intetek országok szeretnék akár más ágazatokat is támogassunk. Éppen ezért ennek a mai ülésnek az időzítése roppant aktuális, hiszen a ciklusnak azonban a stádiumában járunk, amikor a következő időszakot előkészítjük. Fontos tehát tudnunk, hogy mit várnak tőlünk az érintett országok. A helyi képviselőinkkel kérjük, vegyék fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy az önök elvárásai alapján alakítsunk ki egy jövőbeni tervet. Ennyit tehát az együttműködésről. Kép, elnök asszony kérdésére, másik kérdésére reagálva nagyon helyesen emlékeztetett bennünket a a 2018. március 28-ai levélre, amit a, a kereskedelmi biztos küldött, amely a mai napig aktuális, meg se kérdejelezi senki, hogy amit írásban vállalt az Európai Bizottság, azt ne, ahhoz ne tartanánk magunkat. Tehát változatlan az álláspontunk, kereskedelmi mm, viszonyunkban, illetve a támogatás politikánkban. Ami azt hiszem, hogy pozitívum, és ezzel fejezhetem be a hozzászólásomat. Köszönöm szépen, elnök thank you very much, and as I said, it was useful to get... Köszönjük szépen, hogy gondolom, hogy mondtam, hogy nagyon hasznos, hogy megerősítik, hogy a politikán kezirányban nem változott, ezt szerettem volna hallani, mielőtt a képviselőknek is megadom a szót, nem tudom, hogy a kereskedelmi főigazgatóság kívánna még szólni, vagy a DEFCO ezt lefette, lefette rendben, akkor kérdezem a képviselőket. Nalszer úr, Norbert, tessék. Köszönöm szépen. Ich habe eigentlich mehr, mehr Fragen als tulajdonképpen inkább kérdésekkel, mint válaszokkal rukolnék én itt elő. Számomra nagyon-nagyon összetettnek tűnik ez a témakör. Megpróbálom összefoglalni azt, amit én megértettem ebből. Tehát volt, és még jelenleg is érvényben van az AKC országok balán termelésben történő támogatása, és hogy ez a rendszer, ez a támogató rendszer meg fog szűnni, és ahogy azt jelezték, jó lenne, ha lenne egy második fázis, vagy egy további megalapítás, amely ezt a jövőben is biztosítaná. Célja az lenne, hogy a leginkább a banán exportjától függő országok továbbra is támogatásban részesüljenek. Egyfelől jónak tartom azt, hogyha az AKC országok ebben a kérdésben összefognak, és mi az Európai Unió eh, részéről velük egy közös megállapodásra tudunk jutni, hogy a jövőben is intézkedések segítségével támogassuk a banán ágazatot. Nagykövet úr egy számot említett a támogatás, az ugye tonnánkénti 75 eurós vámot jelent. Nem tudom, hogy ez továbbra is az, amit most fizetnek, és abból indulnak ki, hogy a jövőben is hasonló eh, kedvezményes vámokkal lehet számolni attól tekintve, tehát itt vannak nemzetközi problémák, amelyek megnehezítik esetleg ennek a színnek a tartását. Aztán a második pont, az ákácsi országok közvetlen konkurenciája, konkurenciái a latin-amerikai banántermelő országoknak, közép- és dél-amerikai országokra beszéltünk itt, és ugye az ákácsi részre hallottuk azt, hogy az e-, egyensúly, illetve a viszony itt az AKC és a latin-amerikai száma között egyre inkább az AKC részére egy negatívabb mérleget mutat. Itt elsősorban a szegényebb országokról beszélhetünk, Dél- és Közép-Amerikához képest szegényebb AKC országokról van szó, akiket negatívan érint ez a a konkurencia. Köszönjük szépen, Norbert. Nekem egy kérdésem lenne még a nagykövet úrhoz. A bevezetőmben ugye beszéltem a Brexitről, arról, hogy mi történik egy tekintetben, de hát az AKC banán termelőit is érinteni fogja a Brexit. Megnéztem a számokat, az az EU banán importjának 20%-a az Egyesült Királyságba irányul, és az AKC országokból érkező banánok 30%-át fogyasztják a britek, és hát érdekelne, hogy önök a maguk csoportjában megvitatták a Brexit kérdését, milyen hatásokkal számolnak, van-e bármiféle olyan uniós intézkedés vagy lépés, amelyel készülnünk kell a Brexit eh, utáni helyzete. Nem tudjuk ugye jelenleg, hogy átmeneti időszakra számolhatunk-e áprilistól, hiszen az akkor több időt biztosítana arra, hogy a változásokra felkészüljünk és alkalmazkodjunk. Reméljük, hogy ez életbe fog lépni, ez az átmeneti időszak a Brexit után, de érdekelne, hogy önök mit gondolnak a Brexitről, milyen elgondolásaik vannak ennek a kihatásairól. Something, yeah, to add, to, to, or to, you can also respond to the Commission, of course. Merci, Madame la Présidente. Donc, je commencerai... Bon, Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor kezdjük az Európai Bizottsággal, aki ugye nem tett fel kérdést. Azt hiszem egyetértünk abban, amit mondott és aggodalmainkat osztják, illetve a nyilatkozatomat, amikor is utaltam a biztos levelére. Ahogy azt elmondtam, Kimondom még egyszer. A, nem akarunk második fázisú kísérő intézkedéseket, mert az AKC kereteimben belül alapvetően a magáncégeken keresztül képzeljük ezt el. Azt szeretnénk, hogyha a banán ágazatot, hát azt mondjuk, hogyha az a banán ágazatot továbbra is támogatnánk, nem szeretnénk, hogy ez fel lekerülne nap, eh, eh, napi rendről. Ezt mindenképp szeretnénk elkerülni. Lássuk akkor a 75 euró per tonnás támogatást. Ez már fejlemény, és mindig is elmondtuk, az Európai Bizottság is egyébként ezt vállalta. Ha 75 euró per tonnás határérték csökken, akkor vége az ákács és banán beszállítói láncnak. És az Európai Unió is sem érdeke ez, ezért is azt kértem, illetve azt mondtam, hogy azt szeretnénk, és azt reméljük, hogy ez a döntés megmarad, fenntartás, fenntartják ezt a meghozott döntést. 75 euró per tonna. Ez az a küszöb érték, ami alá nem mehetünk, hogyha ez alá megyünk, akkor nem, akkor nem tudunk versenyképesek maradni. A banánkísérő intézkedések, amelyeket mi szeretnénk, ezért is mondtam rögtön az elején pontosítva, hogy nem három éven keresztül, vagy három éves késéssel szeretnénk ezt, ezeket az intézkedéseket eh, eh, élvezni. Nekem sincs kristálygömböm, mert bizony lehet, hogy sokat változik a helyzet. Ezért mondtam azt, hogy a helyzetet figyelembe kell, az aktuális helyzetet menni. Nagyon nehéz versenyezni. Az úgynevezett dollár banánnal. Egyszerűen elképesztő területen termelnek, tőke erősek is nagyon. Nálunk a banán 1 millió tonnát állítunk elő, ők 5 vagy 6 millió tonnát, láthatják a különbséget. Ezért mondom azért, hogy egy egyszerű eh, ár ingadozás is milyen óriási következményekkel jár a mi esetünkben. Tehát a kettő között valahogy egyensúlyt teremteni roppant nehezen elképzelhető. A fontos, hogy az ágazat életképes maradjon. Például az én hazámban, Kamerunban azon vidéki területeken termelik a banánt, ahol a nem képzett munkaerőt is így tudják alkalmazni. Tehát ez nagyon fontos a, a, a munkaerőpiac szempontjából. Ezek tehát olyan vidéki ültetvények, ahol én is jártam, amelyek, ahol vannak, tehát a ültetvények környékén vannak működő iskolák, vannak működő kórházak, a saját pénzükből tartják ezeket fent. Tehát számunkra ez az ágazat az túlélés záloga, hiszen igencsak munkaerőigényes, és a helyi társadalomnak, a helyieknek biztosít vidéki területeken jövedelmet. És még egyszer mondom, na, rengeteg munkaerőt szív fel ez az ágazat, képzetlen munkaerőt. Ezért a vidéki gazdaság illetképességének és fennmaradásának szempontjából elengedhetetlen. Két héttel ezelőtt beszéltünk a Brexit témájáról az AKC keretein belül. Gerizon úr, a szakértő elmagyarázta nekünk, hogy hogyan alakul majd a helyzet, hiszen a Karib térség országai esetében nekünk például a kameruni termelés 17%-a az Egyesült Királyságba irányul. Kamerun elkezdte a kétoldalú tárgyalásokat a brit szervekkel, és a brit fél már javaslatokat is tett megállapodásokra az AKC részéről vagy oldalán a brit nemzetközösség főtitkárát is vendégül láttuk, és azt mondták nekünk, hogy az Európába irányuló kedvezmények fennmaradhatnak. De hát ez mindannyian, mindannyian tudjuk, hogy ez egyelőre csak spekuláció. Mi ezzel az információval rendelkezünk, és egyes országok, mint például az enyém is, már kereskedelmi tárgyalásokat kezdett az Egyesült Királysággal, annak érdekében pont, hogy a kereskedelmi kapcsolatokat a Brexit után is fenntarthatjuk. Ez az a válasz, amit megadhatok önnek de más termékek esetében is a Karib-tenger, Karib eh, eh, térség országai eh, kötődnek a legszorosabb szálak az Egyesült Királysághoz. Azt hiszem ennyit kell mondani, elnök asszony. Világosan és jól válaszolt a feltett kérdésekre nagykövet úr. Of this committee. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy nem csak ennek a szakbizottságnak a elnöke, hanem a Feltrade, a Vérteljes kereskedőben foglalkozó munkacsoportnak is az elnöke vagyok, és hát Egyesült Királyságban most így ezzel kapcsolatos 10 napos rendezvény kezdődik, és hát nyilvánvalóan a banán az egyik ilyen feltréd, méltányos kereskedelmi termék, amelyet propagálunk, és, és a Brexit kérdése nagyon fontos számukra is, akik eh, ennek keretében, mértes kereskedelem keretében jutottak el hozzájunk a, a terményüket, a banánt, és hát eh, körbenézek, hogy van-e más képviselő kolléga, aki szót kér, de úgy látom, hogy nem. A, az én válaszom valóban az lenne, hogy, hogy hát ahogy értem, nem egy új generációját, egy folytatását kérik a kísérő intézkedéseknek, hanem azt kívánják, hogy az Európai Unió továbbra is foglalkozzon a témával, és napirendre tűzze a banán eh, vám vámokkal kapcsolatos ügyeit, tehát itt van ez a minimális vámtarifa, amelyet szeretnének ugye fenntartani, és bárki is lesz majd ennek a szakbizottságnak az elnöke az Európai Parlamenti választásokat követően. Fontos, hogy ez a szakbizottság a jövőben is foglalkozzon a banánkereskedelem kérdésével továbbra is napi renden tartsa, hiszen az Európai Unió egyik prioritás az a munkahelyteremtés, azon ágazatok segítése az AKC országokban és máshol is, amelyek valódi növekedés, fejlődést hozhatnak az adott országoknak. Köszönjük szépen, hogy ma eljött hozzánk, köszönjük a bizottságnak a válaszokat, és az Afrui Banának is köszönjük nem csak a mai jelenlétét, hanem azt is, hogy az elmúlt években segítséget biztosít a támogatást. Köszönjük szépen, hogy fogadtak itt bennünket. És ez van megtisztelő volt, hogy itt bemutathattuk a véleményünket, és, eh, és valóban elmondta az elkező, hogy ez fontos, hogy napirenden maradjon a banánkérdés, nem akarjuk, hogy a BAM-nak valamiféle második eh, jövőbeli fázisát indítsuk el, hanem hanem fontos, hogy a vám tarifa mértéke, ez a 75 eurós tornánkénti tarifa, ez minimálisan maradjon meg, vagy a küszöbb felé emelkedjen. Hogyha ez nem történik meg, akkor az elkácsi országokban a termesztésnek ez óriás csapást jelentenek. Köszönjük szépen! Köszönjük. Okay, colleagues, we'll move on to item seven now. És kollégák, akkor most pedig a hetedik napi rendi ponthoz érkezünk. Ez pedig a 27. a fejlesztés szempontú szakpolitikai koherenciáról szóló jelentésünk, ez pedig rendkívül fontos. Nem olyan sok esetben foglalkozunk a fejlesztés támogatási együttműködésre, mi sokkal inkább olyan szakpolitikai intézkedésekkel foglalkozunk, amelyek alá ássák a mi fejlesztési céljainkat, miközben most itt valamennyi programon átívelő, halászaton, gazdaságon, kereskedelmen átívelő, koherens szakpolitikai fejlesztési koherenciát szeretnénk elérni, a legutóbbi ilyen jelentés 2015. augusztusában született a fejlesztési szempontok szakpolitikai koherenciáról, és ha jól értem, akkor itt változás történt, hiszen most már egy, egyre inkább a fenntartható fejlesztési célok megvalósítását kellene, hogy szolgálja a fejlesztési szempontos szakpolitikai koherencia is. Éppen ezért ez a mai eszmecserénk szorosan kapcsolódik a bizottság ezzel foglalkozó közleményével, amely a fenntartható fejlesztéssel foglalkozik, és hát holnap reggel is ezzel fogjuk kezdeni a napot. És itt a 2016-2018-ig terjedő időszakra vonatkozóan vizsgálta meg a jelentés a PCD-t, a szempontból a szakpolitikai koherenciát, 2015-18-ig egész pontosan, és a Massimo Giacomo-nak és a DEFCO főigazgatóság illetékes munkatársa, ő az, aki a felszólási szempontból szakpolitika karenciával foglalkozik, és, eh, és itt van nekünk az állandó előadónk is, aki 2014-ben is foglalkozott ezzel a kérdéssel, és aki most is eh, válaszolni fog majd ezekre a kérdésekre, Krisztián Dapréda kollégánk, de először akkor Giovanni Masso Giacomo kapja meg a szót, hogy bemutassa nekünk a bizottság jelentését. Köszönjük szépen, elnök asszony, köszönjük szépen, hogy meghívtak bennünket, hogy a PCD jelentésre felszes szempontú szakpolitika koherenciáról szóló jelentést bemutatásuk, amely most már ugye néhány éves szünet után született meg, és ez ennek az oka, hogy a jelentések eddig nem éves sorrendben követték egymást, az az volt, hogy hogy a 20-30-as menetrend, fenntartatossági fejlődésre foglalkozó menetrend, illetve a 2017-es fejlesztés politikai konszenzus után ezeknek a tükrében a PCD-vel kapcsolatos megközelítésünket is felül kellett vizsgálnunk, és biztosítani kellett azt, hogy a fejlesztési szempontok szakpolitikai koherencia egy valódi interfészé kapcsolódási ponttá váljon a fejlesztési politikák, szakpolitikák és a belső szakpolitikák között valóban biztosítani kell azt, hogy hogy a szerződés 2008. cikket valóban végrehajtsuk, hiszen ez kötelez bennünket arra, hogy valami szakpolitikáknak a hatásait vizsgáljuk meg a fejlődő országokra nézve, de ugyanakkor az új menetrendet is figyelembe kell vennünk, amelyről most szót eltettünk már, és éppen ezért az új PCD jelentésünk, ahogy az elnök azt is elmondta, nagyon szorosan kapcsolódik a bizottság által elfogadott reflexiós közleményhez. A PCD jelentésre egy időben került elfogadásra ez a bizottsági dokumentum, amely azt vizsgálja, hogy a jövőben a felszállási politika hogyan is valósulja meg koherensként, és hogyan eh, lehetünk mi egyfajta interfész, és kapcsoljuk össze a szakpolitikákat, és a PCD valóban itt bontakozhat ki ebben az interfész megközelítésben. Ami a jelentést illeti, nagyon röviden ki fogom fejteni ennek a konkrét jelentésnek a céljait, a struktúráját, a tartalmát is felvázolnám, és aztán azzal zárnám a beszámolomat, hogy néhány szót szólok a jelentés eredményeiről. De akkor először is a célkitűzések. Természetesen hát jelentősről beszélünk, az első cél természetesen annak felmérés, hogy eddig mi történt, mit tettünk azért, hogy a PCD kötelezettségénket megvalósítsuk az elmúlt három évben, tehát 2015 és 2018 között a legutóbbi jelentés óta mi történt ezen a téren. Második célkitűzésünk az volt, hogy teljes mértékben vegyük figyelembe azokat a változásokat, amelyek globális szinten uh, megjelentek a fenntartható fejlesztési menetrend kapcsán, és hogy levonjuk a megfelelő következtetéseket, és konkrétan hogyan tudjuk lefordítani a mi munkánkban ezeket a változásokat. Aztán a harmadik elem az az, hogy alkalmazkodjunk is a megközelítésünkben, és kibővítsük ezt a PCD jelentéstételi mechanizmust a valamennyi szakterületre, amelyekre, amelyeket lefed a 20-30-as menetrend hiszen eddig öt előre kiválasztott témával foglalkoztunk a PCD jelentésekből, és egy új rendszert kellett kialakítanunk, ahol a teljes 20-30-as menetrendet eh, figyelembe veszük. Tehát ezek a fő célok, aztán a struktúrát és a tartalmat, illetve először is van egy első fejezetünk, ahol megvizsgáljuk ezt a kapcsolatot. A PCD, a szakpolitikai koherencia, és a menetrend végrehajtását, és itt a tágabb kontextus is azok hogyan kapcsolódik be a 20 as menetrend végrehajtásába ez a fejlesztési szempont és szakpolitikai koherencia. Néhány évvel ezelőtt ugye létrejött ez a, a multi-stakeholder platform, amelyik célja az értékelés is volt, erre is össze fogok térni a végén, és most ugye tehát egy új jelentéstétele mechanizmus dolgoztuk ki, és erre is kitérünk itt az első fejezetben ennek a felvezetésében. Aztán a második fejezetnek a címe a partnerség. Ugye az új menetrend 5 p alapul az angol kezdőbetűk alapján, és a partnerség az egyik, és itt elsősorban az új PCD megközelítés végrehajtásának eszközeit vázoljuk fel. A bizottság szintjén bizottsági biztosi csoportokat hoztunk létre Timmermans alelnök úr felügyelete alatt, hogy a 20-30-as menetrend végrehajtását különböző tematikus egységekben hogyan kívánjuk meg valósítani, és aztán a PCD prioritásait is meghatározva létrehoztunk egy ilyen átfogó szolgálatok közti munkacsoportot, aztán a jobb szabályozással kapcsolatos eszközünket is felvizsgáltuk és alkalmazkodni próbálunk. Ez 2017-ben próbáltuk ezt a kiigazást végrehajtani annak érdekében, hogy a PCD valóban valamennyi területen megjelenjen. Aztán a ködöttségekkel is szorosabbra fűztük az együttműködést, aktívabb szerepet szánunk nekik, aztán van nekünk egy olyan külső támogatási eszközökről szóló jelentésünk, amelyet szintén eszközként akarunk használni, és aztán pedig a PCD fókuszpontokon keresztül a tagállamokkal is kívánjuk a, szorosabbra fűzni a kapcsolatot és, és elérni a konkrét országokhoz. Aztán itt a parlamentben is üdvözöljük, vele egy állandó jelentés tevője ennek a témának, és tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban számos állásfoglalás is született, és közös szakbizottság ülésekre is sor kerül, ugyanígy a tanácson belül is a megfelelő munkacsoportok együttműködnek tagállami szinten, és azt látjuk, hogy inkább eh, bevonódnak a munkába, jelen jelentés eh, létrehozásával is bevontak a tagállamokat egy év keretén belül, amelyet eh, tavalyi év során jutottunk el a tagállamoknak, és az ő tapasztalataikat is eh, bevettük a jelentésben, aztán a harmadik fejezetben a prioritásokat eh, tekintettük át, amit láthatják az öt hagyományos területen túlmentünk, messze menőkig túlmentünk, és itt a PCD szempontjából számos más aspektusét itt felsoroltunk, például a KAP reformja is ide tartozik, vagy a migrációs menetrend, aztán az új körkörös gazdasága kapcsolatos cselekvési terv is ide tartozik, és itt áttekintettük, hogy az egyes területeken eddig mi történt részükről, a kereskedelmi is egy fontos terület, és a másik négy P-t használtuk itt fel a 30 as menetrendnek a, a P-t, ugye 5P-n alapul ez a menetrend, és mindenképpen biztosítani akarok, hogy a PCD az egyik legfontosabb eszköze legyen a menetrend végrehajtásának. És akkor most eh, ez egy kicsit felvázoltam a struktúráját, a tartalmát a jelentésnek, és akkor a három legfontosabb eredményre is kitérnék. Először is ez a jelentés elég egyértelműen megmutatta, hogy a politikai szándék kulcsfontosságú a PCD végrehajtása, még inkább, mint más szakterületeken. Valóban valamennyünk számára alapvető feladat, hogy figyelembe vegyük a jelentőséget annak, hogy a szakpolitikáink milyen hatásokkal járnak a fejlődő országokra nézve. Ez pedig kapcsolódik egy egy második nagyon fontos eredmény az, amely kiviláglik ebből a jelentésből, ez pedig az, hogy az új kontextusban, amelyet ugye most a fejlesztési szempontból szakpolitika koherenciának nevezünk, mást fed le, új értelmet nyer a 20-30-as menetrend eh, kapcsán most már tulajdonképpen a fenntartató fejlesztési szempontos szakpolitikai koherenciáról beszélhetünk. Továbbra is eh, a jelentéseket eh, a jelentéstételt folytatni kívánjuk, de a jövőben a felődő országok érdekeit figyelembe véve most már ki kell tekintenünk a globális szintre is, hogy a szakpolitikáink milyen globális hatásokkal bírhatnak a fenntartható fejlődésre, szociális, gazdasági, környezetvédelmi szempontból, milyen globális hatásokkal bírnak a mi szakpolitikánk, és ezáltal a PCD is új értelmet nyelv, vagy egy új aspektussal gazdagodik. És aztán a harmadik fontos pont, eredmény, amit meg akartam említeni, az szorosan kapcsolódik a következő több éves pénzügyi keret megvitatásához, ezzel ugye konkrétabbá válnak, majd a dolgok szemszerűsödnek, és fontos, hogy valamennyi uh, a pénzügyi eszközünk a PCD-vel kompatibilis legyen a jövőben. És a PCD, a fejlesztési szempontok szakpolitika koherencia fontos, hogy kikerüljön ebből a fejlesztés politikai skatujából, és horizontálisan mindenhol megjelenjen, és ebben kulcsfontosságú szerepet szánunk az Európai Parlamentnek is, annak érdekében, hogy ez valóban megtörténjen. És végül elnök asszony, szeretnék még pár szót szólni a PCD külső értékeléséről is, hiszen ez is szorosan kapcsolódik a mi munkánkhoz. A tanács és a parlament megkérte a bizottságot, felkérte a bizottság egy külső értékelését végezzel a PCD a fejlesztési szempontok szóval a konferencia végrehajtásának 2015 és 2018 között. Létrejött, megszületett ez a külső értékelés. Nemrégiben került le az asztalunkra és akkor erre szeretnénk majd egy bizottsági munkadokumentum keretében reagálni erre, nem sokára ezt is készhez kaphatják, és itt a legfontosabb, a külső értékes legfontosabb eredményeire, ajánlásaira kívánunk reagálni, megnézni, hogy, hogy az ott lefektetettek közösségek, mi az, ami már megvalósult, vagy hogyan kívánjuk biztosítani, hogy az ottani ajánlások az értékesben foglaltak a megvalósulnak, és akkor azt hiszem ezzel le is zárom a beszállomat. Köszönöm szépen. Thank you very much for that. Got... Köszönöm szépen. Nekem is van egy-két kérdésem, de először állandó meg Krisztián Prédának szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen, Linda. és köszönetet szeretnék mondani Najzer kollégának, aki a PCD-ről szóló vitán itt van. Nagyon fontos volt a bizottság képviselőivel beszélni. Mi ketten vagyunk itt képviselőként, ez sajnálatos, azonban nem szabad elhallgatni a dolgokat. Örülök annak, hogy visszatértünk erre a témára. Hosszú várakozás után értjük a bizottság stratégiáját, gratulálunk az új jelentéshez, ami pedig a választásokat illeti, sajnos a parlament nem tud reagálni hivatalos módon erre a jelentésre, de ez az a csere lehetővé teszi a mérleg vonását a PCD-ről. Négy év telt el a 2015-ös jelentés óta. Köszönöm szépen, hogy egy kicsit beárnyékolták a termet. Nem akarjuk kizárni ezt a csodálatos napsütést teljesen az ülésteremből. Hát négy év alatt vártunk egy új jelentésre, és szerettük volna a két, eh, a PCD és a PCSD alapvető megközelítéseit tisztázni. A konszenzus lehetővé tette azt, hogy a PCD eh, szerepét a 2030-as agenda megvalósításában beazonosítsuk. Ebben a szakbizottságban már évekkel ezelőtt beszéltünk erről, az Európai Unió számára a PCD prioritás marad, még akkor is, hogyha a tagországoknak pontos erőfeszítéseket kell tenniük, ami a gyakorlatok harmonizációját illeti. A PCD-t a PCSD váltotta fel, erre kitért az önök jelentésére, remélem, hogy a tagországok között ez nem fogja gyengíteni a PCD koncepcióját. Ez minden esetre az én reményem volt eh, előrelépés, tagadhatatlan előrelépés a PCD megvalósításában. Ezek közül kettőt szeretnék említeni. Az első az elemzések rendszeresebb, hatással tanulmányok rendszeresebb eh, használata. mielőtt az Európai Unió levonja a végkövetkeztetéseket, eh, amelyek amelyet amely hatásokat ez kifejtett a fejlődő országokra. A második, az Európai Unió számára kifejtett hatás, a párbeszéd a fejlődő országokkal mind olyan eszközök, a tapasztalatok cseréjének nélkülözhetetlenek, és azt gondolom, hogy ez előmozdíthatja a PCD-t. Nagyon örülök annak, hogy a PCD külső értékelését is kibocsátották, ez egy régi kérésünk itt a parlamentben, éppen ezért ennek hozzáadott értéke is van, és sajnálom azt, hogy ami a 2009-2016 közötti időszakot életi, csak ebben az évben került publikálásra ez a jelentés. Jobb később, mint soha, ahogy mondani szokták de egy kicsit későn értesültünk erről a jelentétől. A PCD egy bonyolult koncepció, és a menetrend nem segíti előre a folyamatokat. Jelentésében 2016-ban eh, belevontam olyan elemeket, amelyek a bizottsági jelentésben is szerepelnek, a PCD mechanizmusát, modus operandiát illetően és nem a bizottság a útmutatást, utasításokat a többi intézménynek, hanem pusztán segíti a tájékozódást. Nagyon fontos, hogy a PCD eszközeinek közvetlen hatása legyen a politikák megfogalmazására. Nagyon fontos megtalálni a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy a PCD-t előmozdítsuk. Remélem, hogy a bizottság eh, reakciója erre az értékelésre felvázol majd néhány gondolkodási lehetőséget, eh, útvonalán. A fenntartó fejlesztési célok megvalósítása és az Agenda 2030 prioritás. Fontos, hogy a PCD megtalálja eh, mindebben a megfelelő helyét, és hozzájárulhasson a PCSD operatív tételéhez. Mindenkinek sok sikert kívánok, akik tagjai lesznek majd a devének a következő mandátum alatt, és több alkalmuk lesz majd az ezzel kapcsolatos munkákra. Köszönöm. Vagy föl, vagy lemegy a, a redőny, a sötétítő, de ezt nem tudtuk máshogy megoldani. Kevés kolléga van a teremben, és mivel közelegnek a választások, akik eh, nincsenek itt kampány tevékenységet folytatnak, és ez egyre inkább így lesz. Nem tudom, hogy Norbert, esetleg van-e kérdésed? Csak néhány megjegyzésem lenne. Köszönjük szépen szárnyékjelentéstevő munkáját. Mi ketten képviseljük itt a mini plenárist, úgymond ez a helyzet. Fontos, hogy struktúráltabb vitát folytassunk A PS, PSD eh, felállt. Számomra a probléma az, hogy hogyan tudjuk eh, jobban befolyásolni a tönyeges eh, döntéshozatalt a többi szakbizottságban, például az Agriban, vagy a Halászati Szakbizottságban. Azt gondolom, hogy ezekről a kérdésekről el kell, hogy gondolkozzunk, és sok munka vár még ránk illetve a következő Deveszakbizottságra. Mindketten nagyon aktívak vagyunk, és éppen ezért megválasztanak talán bennünket újból, és folytathatjuk remélhetőleg a munkát. Köszönjük szépen az eddigi közös munkát is, és nézzük majd, majd meg, mi történik. Köszönöm szépen, Norbert. Én is feltennék egy kérdést a bizottsághoz, nem csak a DEFCO főigazgatósághoz. Ennyi. Amikor én a közénnyel beszélek, akkor ők a fejlesztési politikáról beszélnek, ami igaz volt, de megváltozott az elmúlt 5-15 évben. Tehát korábban ezek problémák voltak, de sikerült őket megoldani. A közös alászati politikára egy jó példa, amely jelentős mértékben fejlődött, kiegészült a fejlesztési aspektussal, nem tökéletes, de nagyon sokat javult. Ezek a dokumentumok igen hosszúak, és olyan nyelvezetet használnak, amelyet mi itt beszélünk a parlamentben, de a közélemény ezt nem feltétlenül érti. Nem tudom, hogy a bizottság, amikor ezt a jelentést készíti, akkor uh, arra is kitér, amit Norbert említett, számos más szakbizottságban a, gazdasági szférában, nem pénzügyi jelentős készítésben jelentős erőfeszítések történnek arra érde, annak érdekében, hogy a cégek átláthatóak legyenek, és fontos, hogy a közvélemény számára nyilvánvalóbb legyen az, hogy mi is történik. Mik azok a problémák, amik problémák, mi az, ami azóta történt, mik a még eh, meglévő kihívások. jelentésből nem derül ki világosan az, hogy mik a fő vívmányok a PCD-t illetően, és mik azok a kihívások, amiket meg kell oldani, hol vannak még hiányosságok. És én ezt szeretném valahol elolvasni rövidített formában. Őszinte értékelést várnék, és fontos összevetést tenni a világ más részével. Fontos, hogy büszkék legyünk arra, amit tettünk, és őszintük az a kapcsolatban, ami vár még ránk. Nagyon sok részlet van ebben az anyagban, de az alapvető üzenet elveszik, úgy gondolom. Mik a kihívások, amelyeket meg kell oldani? Hol tettük a legtöbb előrelépést, és hol kell még fejlődnünk? Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is el kell, hogy mondjam, a PCD és a PCSD kapcsán, amit hallottunk az előadótól, az a saját gondolkodásunkat nagyban lefedi, bár nagyon fontos az új napi rendelet és annak komplexségét figyelembe venni, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, a, vagy elfelejteni 208-as cikket, illetve a fejlesztéspolitikai koncepció konkrétumait. Némileg számunkra szomorú, hogy az új kontextusban sokan úgy gondolják, elfelejthetjük a PCD-t, és egy olyan szélesebb körű koncepciót alkalmazhatunk, ami nem vizsgálja igazából a fejlődő országok konkrét érdekeit. A naptár kapcsán, amit Préda úr is említett, van ennek egy pozitív oldala is, mi szerint van némi lendületünk, hiszen a következő napokban adjuk ki ezt a tanulmányt, aztán egy másik dokumentumot. Pontosan ez az a pillanat az, ahol a tanácsi konklúziókról beszélhetünk majd, mert ezek nagyon láthatóak a közlemény kapcsán, elnök asszony. Ez egy különösen bonyolult kérdés bizony. Éppen ezért kezdtünk dolgozni egy olyan kommunikációs projekten, amely infografikákkal felhasználóbarát módon pár szóban elmagyarázza azt, hogy mik a legfontosabb olyan területek, ahol szerintünk sikerrel figyelembe vettük a szakpolitikai szempontokat. Remélhetőleg ennek a munkának az eredményét nem sokára önöknek is bemutathatjuk. Igazából nehéz kérdés ez, hiszen azt kell mindig szem előtt tartani, hogy a szakpolitikai koherenciával kapcsolatos munka olyan munka, amely sosem áll meg, amelyet folyamatosan kell végezni, hiszen mindig vannak olyan területek, ahol az esetleges hatást vizsgálni kell, és a egy azon, egy adott területen végzett munka esetleges következményeit folyamatosan vizsgálni kell. Az igazi kihívás az, hogy hogyan találjuk meg az eszközöket arra, hogy ezt állandóan tegyük. A hatás tanulmányok kidolgozása lehetővé teszi, hogy 2030-as napirend kapcsán az szerintünk fontos kérdéseket mind-mind napirendre tűzhetjük. Fontos, hogy ezt meg is tegyük. Köszönjük szépen! Sonic urat is üdvözlöm, aki Szenegában egyébként velem járt. más nem kért szót. Talán ezen a ponton a szakpolitikai koherenciát fejlesztéspolitikában nem most utoljára beszélünk róla, de 2014 óta Preda úr nagyon fontos munkát végzett ezen a téren, amit nagyra becsülünk. Ezen az utolsó vitán sajnálom, hogy ilyen kicsi vagy szűk körben tudta elmondani, hogy a legfontosabb szereplők mind itt voltak. Köszönjük, Krisztián, az által végzett munkát, megérdemli a tapsot. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Why not? Thank you, thank you very much. Ért is nem mindenkinek jár három másodperc hírnév. Kedves kollégák, köszönöm szépen. Kedves kollégák, a mai napi rendünk végére értünk. A koordinátorok ülésével folytatnánk, de mivel még nincs itt minden koordinátor, ezért nem tudjuk rögtön elkezdeni ezt. kor pontban kezdünk, mindenki szóljon a koordinátorának. Körülbelül 20 percnyi munkánk van, szép idő van, holnap vége a jó időnek, úgyhogy mindenki időben haza akar érni, hogy még egyszer a teraszon megjasson egy pohár még egyszer mondom, fél hatkor kezdjük a koordinátor ülést, honnan pedig kilenckor szavazzunk. Ja nem, bocsánat, az NV szakbizottsággal együtt szavazzunk a 2Q2-ben. Négy emelettel lentebb. Küldjünk emlékeztetőt talán? és aztán a szavazás után újra itt folytatjuk. Köszönöm, holnap találkozunk mindenkivel.